akartam szólni azzal kapcsolatban, hogy a Brexitnek milyen sok vetülete van, milyen sok következménye van gyakorlatilag minden területen. Én ezt mindig is hangoztattam, és tudjuk azt is, hogy a Brexit okai mögött talán az volt az egyik leginkább érzékelhető, hát ezt a brexiterek maguk is mondják, az első ezek közül az volt, hogy próbáljanak meg, hogy, hogy, hogy különbözőek tudjanak lenni, akár környezetvédelmi vagy fiskális szempontból, amelyek ugye fontos kérdések a rendszerünkben, az, egy, az egységes piacon belül itt Európában. A másik pedig az, hogy szeretnék megakadályozni az emberek szabad mozgását. Pedig az európai projektnek ez az egyik legfontosabb mozgató rugója az kezdetektől fogva. Ezért a jövő szempontjából az egyik legfontosabb következmény, és erről majd beszélünk a jövőbeli tárgyalások során, az az, hogy milyen konkrét következményei lesznek az átmeneti időszak után, tehát december 31 után gazdasági szempontból, például a diplomák elismerése területén, vagy a letelepedés, vagy a biztonság szempontjából ezeknek a, az intézkedéseknek. Senkinek sem szabad alábecsülnie mind a két oldalról, önöknek is mondom, a másik oldal képviselői számára, senkinek sem szabad alábecsülnie, hogy milyen közvetlen hatásai lesznek a szabad mozgás megszüntetésének, amely ugye a Brexit folyamat lényegét képezi. A jövőbeli tárgyalásaink márciusban kezdődnek. Most Egyelőre még csak az állampolgári jogokról beszélünk, amelyek prioritást képeztek az Európai Parlament számára. És szeretném megköszönni azt, hogy ez ennyire fontos volt az önök számára, mert ez egyébként a tagállamok szempontjából is prioritást képező kérdés volt Ferhofstadt úrnak, és a kollégáknak eh, köszönöm szépen ezt a rendkívül világosan fogalmazó állásfoglalást, amelyről holnap fognak majd szavazni. Ez mutatja, hogy önök odafigyelnek, és hogy eh, szolidárisak mindazokkal szemben, akiket közvetlenül érint a Brexit. Guy Verhofstadt a lehető legvilágosabb eh, módon felhasználja majd a londoni látogatása során ezeket az eredményeket is. Ahogyan von der Leyen asszony is elmondta, az embereknek biztonságra van szükségük. Tudniuk kell azt, hogy mi lesz a sorsuk nekik és családjaiknak, mit jelent számukra a Brexit a mindennapi életben. Objektív van. Én úgy gondolom, hogy a kilépési megállapodás, amely most ott van az asztalunkon, megadja a világos választ a brit állampolgárok számára, akik valamely Európai Uniós tagállamban élnek a 27 közül, hogy gyakorlatilag a jövő, tehát a mostani év vége előtt megszerzett jogok tekintetében megőrizhetik jogaikat, és pontosan olyan módon élhetnek tartózkodási országukban, mint ahogyan korábban. Itt nagyjából 3,5 millió európai állampolgárról van szó, akik hozzájárulnak az Egyesült Királyság gazdaságához is, tehát ők vannak a másik oldalon, ők is megkapják a lehetőséget arra, hogy dolgozzanak, tanuljanak, megkapják a támogatásokat, vagy családjaikat egyesíteni tudják egész életük során. Ez az, ami szerepel a megállapodásban. Itt egy szerződésről van szó, amelyet ratifikálni fogunk mind a két oldalon, és amelynek jogi ereje igen magas. Most innentől kezdődik a jog alkalmazása. Semmiféle diszkriminációt vagy bújtatott diszkriminációt nem fogunk elfogadni az alkalmazás során, ez az én felelősségem, az, egy, az biztosok, illetve a bizottság elnökének jóváhagyásával a ratifikáció után bármikor ide el is látogathatok az Európai Parlamenthez, hogy beszámoljak arról, hogy a szerződés végrehajtása megfelelő módon folyik-e. Továbbra is védeni fogjuk az állampolgári jogokat, és köszönöm szépen, hogy a 27 tagállam illetékes londoni nagykövetségei segítenek ebben a munkában. Továbbra is megvédjük az állampolgáraink jogait és érdekeit, mert teszünk mindent annak érdekében, ami hatalmunkban áll, hogy a visszalépési nyilatkozat megállapodás minden pontját betartassuk, a bizottság megtesz mindent annak érdekében, hogy egy millió brit állampolgár joga, akik a 27 tagállamban élnek, garantálva legyenek, és mindenki közülük megfelelő tájékoztatást kapjon és támogatást kapjon. És figyelemmel kísérjük szorosan, hogy a brit kormány is megtegyen mindent, annak a 3,5 millió, 3,5 millió EU állampolgárnak az érdekében, akik Nagy-Britanniában élnek való igaz, hogy a, az EU letelepedési rendszer bevezetése már több aggályt felvetett, különösen az állampolgári szervezetek vetettek fel ilyeneket, de ma, ahogy Emmanuel, az Emmanuel által említett eset, Caroline Warden személyes esete is mutatja, vannak súlyos problémák. Az Európai Bizottság külön nagy figyelemmel kíséri az EU állampolgárok nehézségeit, akik kérelmezik a letelepedési engedélyt, és azt segítjük az EU állampolgárokat, hogy az miniszteri követelmények megfeleljenek, és a, akkor, hogyha nem tudja betartani a határidőket, megfelelő indoklással. Tehát ezekben az ügyekben több konstruktív eszmecserét tartottunk Barclay úrral, aki a felelős brit miniszter ebben a kérdésben. Továbbra is hangsúlyozom, mennyi rendkívül fontos, mennyire fontos ez számunkra, hogy erős, független felügyeleti hatóság működjön Nagy-Britanniában, ezekben az ügyekben olyan hatóság, amely gyorsan tud intézkedni, és méltányosan, hogyha Európai Uniós állampolgárok vagy családtagjaik panasszal élnek. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Hadd zárjam azzal, hogy néhány szót szólok a nagyobb képről, e megállapodás ügyében, amelyet a alsóház most jóvá hagyott, és amely önök elé kerül január 29-én. A letelepedési okkal kapcsolatosan túl több más téma van, amelyekben nagyon éberek kell legyünk a megállapodás végrehajtásában. Különösen gondolok az Írország és észak jogait érintő jegyzőkönyvet, amely a belső piac érdekeit is, meg az ír gazdaság érdekeit is szem kell tartsa, és a kemény határ visszatérését meg kell akadályozza. A e jegyzőkönyv végrehajtása különféle ellenőrzések, a javak ellenőrzését is előirányozza, amelyek az Ír-szigetre belépnek. Várom a brit hatóságok konstruktív együttműködését, azt biztosítandó, hogy minden rendelkezés, amely a megállapodásban szerepel, valóban működőképes lesz, és be is tartják ezeket. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Barnyi úr, most pedig a tanács nevében Branyak asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Még üdvözöljük azt, hogy pozitívabb lépések következhetnek a Brexit folyamatban, óvatosnak kell maradnunk, és odafigyelnünk arra, hogy megóvjuk az állampolgárok jogait az átmeneti időszak alatt, vagy az Egyesült Királysággal kialakítandó jövőbeli kapcsolatunkban. Alaposan oda kell figyelni arra, hogy hogyan hajtják végre az Egyesült Királyságban a megállapodást, a kilépési megállapodást, csak úgy, mint a 27 maradó tagállamban. Hogy az állampolgárok és családjuk döntései, az életükre vonatkozó döntések védelmet élvezzenek. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket! Köszönöm szépen. Egy állásfoglalás tervezetet kaptunk ehhez a vitához. A vitát most lezárom, holnap szavazunk az állásfoglalásról, mindenkinek kellemes délutánt kívánok, köszönöm.